Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretném köszönteni az Európai Unió közlekedés és űrhajózási biztos jelöltjét, és nagyon sok sikert kívánok neki a mai meghallgatáshoz. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az eljárási szabályzat értelmében a célunk most az, hogy a bizottsági, a biztos jelölteket megítéljük képességekről, európai kötelezettségükről, és értékeljük a személyes függetlenségüket. Továbbá a tárcájuk témájában való ismeretüket is szeretnék megítélni. Továbbá szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az ITRE, a bizottság tagjai is jelen vannak ezen a meghallgatáson, és ők is szeretnének kérdéseket intézni a biztos jelölthöz, hiszen az ITRE is egy társult bizottság. Továbbá arra is emlékeztetnék arra, hogy Sefcsovics úr az írásban elküldött kérdéseinkre már választ adott, és ezeket a válaszokat minden nyelvre lefordítva eljutattuk a képviselőkhöz. Ezért is szeretnék köszönetet mondani. És még mielőtt megadnám a szót a biztos jelöltnek, szeretnék élni a lehetőséggel, és az eljárással kapcsolatban néhány tájékoztató információt adnék. A pingpong eljárás értelmében járunk el. Ez azt jelenti, hogy a kérdésekre rögtön meghallgatjuk a válaszokat. Két fordulót terveztünk. Az első forduló során a koordinátorok kérdeznek kérdéseket 5 perces szlotokban, és a többi esetben mindig 3 perc áll rendelkezésre minden szlotnál, és emlékeztetnék arra is, hogy nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre, az órát leállítjuk, az időt leállítjuk, és ezt láthatják egyébként majd a monitorokon is. Félbeszakítom az előadókat, ha nem tartják be a felszólalási időt, és ugyanez vonatkozik a biztos jelöltre is. Úgyhogy kérnék mindenkit arra, hogy a felszólalási időt, a kereteket tartsák be. Az első fordulóban a koordinátoroknak összesen 5 percet tudok biztosítani. A koordinátorok egy kérdést tehetnek fel, legfeljebb két percben és a biztos jelöltet arra kérjük, hogy ezen kérdésekre azonnal adjon választ. Az ő rendelkezésére maximum három perc áll a válaszokhoz. Kérem, vegyék figyelembe azt is, hogy minél hosszabb a kérdés, annál rövidebb lesz a válasz. Tudjuk, hogy a tömörség a cél, és ugye amennyiben nem sikerül kimeríteni a rendelkezésre álló időt, biztosítok egy lehetőséget, hogy további kérdést fogalmazzanak meg, erre további választ kaphatunk. Pusztán a téma körül szabad, hogy forogjon a válasz, nem szabad egy új kérdést, egy új témát felvetni. Amennyiben mégis ez bekövetkezne, elnökként az érintett koordinátort félbe fogom szakítani. A második fordulóban pedig a többi bizottsági tagnak három perc áll rendelkezésre, hogy egy kérdést tegyenek fel és egy választ kapjanak. Kérem, itt is vegyék figyelembe, hogy minél rövidebben fogalmazzák meg a kérdést, annál több idő, ideje lesz a biztos jelöltnek, hogy megfelelő és kimerítő választ adjon. A második fordulóban csak akkor tudunk egy plusz kérdést biztosítani, ha az említett három percből még legalább egy perc maradt. Végezetül pedig arra hívnám fel a figyelmet, hogy a tolmácsolás minden hivatalos nyelven biztosított, minden hozzászóló ezért a saját nyelvén fordulhat a biztos jelölthöz, és ő természetesen a saját nyelvén is válaszolhat. De kérem, a tolmácsokat is vegyék figyelembe, ne beszéljenek túl gyorsan, hogy az elhangzottakat teljes mértékben le lehessen fordítani. Az egész meghallgatást a parlament internetes honlapján közvetítjük, és aztán videó formájában továbbra is rendelkezésre áll a Twitteren, pedig EP Hearing 2014 címen érhetnek el bennünket, és ott részt is vehetnek a vitában. Ezen gyakorlatinformációk után pedig Szeretném most a biztos jelöltnek, Maros Sefcsovicsnek megadni a szót maximum 15 percben. Kérném, hogy a bevezetőjét intézze a bizottságunkhoz. Sefcsovics úr, nagy érdeklődéssel várjuk a bevezetőjét, előadását Európa mobilitásához, jövőjéhez kapcsolódóan, mert a mobilitást kell biztosítanunk Európa jövője számára, és az éghajlatot is védenünk kell. Sefcsovics úr, önni a szó.